örvendek ennek a védelemnek, amely harmonizálja a közérdekű bejelentőkre vonatkozó előírásokat a tagállamokban, ugyanis voltak tagállamok, ahol nem voltak a közérdekű bejelentőkre vonatkozó jogszabályok, már pedig mi szeretnénk ezt a védelmet biztosítani. A jogszabályok megsértésének lehetősége egy konkrét veszély, mi Csehországban is tapasztaltuk az európai alapokkal való visszaélést, és a bejelentők védelme rendkívül fontos. Ugyanakkor szükségünk van olyan eszközökre is, amelyek biztosíthatják, hogy ez a védelem valós. Tehát bizalmasságot kell mindenek előtt biztosítanunk, de ugyanígy szeretném elmondani azt is, hogy a másik oldal védelmére is szükség van. Azok esetében, akiket szabálytalanság elkövetésével vádolnak, ugyanis a határ, a közérdek, valamint a rossz hiszemű cselekvés között nagyon enyhe a határ, és nem szeretnénk ezt a határt átlépni. Örülnék annak, hogyha a másik oldalt is figyelembe vennénk, hogyha ezt végrehajtjuk. Köszönöm. Klinc jelentés, kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása, ismét Polcsak úr a szó. pane předsedající eh, köszönöm szépen. azt szeretném mindenekelőtt kiemelni hogy a kollektv befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása nagyon fontos egy igazi európai ügyről van szó. sajnos a gyakorlat nincs mindig összhangban azzal, ami az EU-s szerződésekben le van fektetve. Azonban itt nem erről van szó, nagyon helyesnek tartom, hogy ebben az esetben közös európai szabályozás született. A kollektív befektetések, befektetési vállalkozások számára nagyon jó körülményeket teremtünk, támogatjuk ezzel a különböző termékek terjesztésének, értékesítésének a szabadságát, megvédjük a beruházókat is. Természetesen vannak továbbra is gondok, problémák, amelyek megakadályozzák a kollektív befektetési vállalkozásokat a szabad mozgáson a belső piacon belül. Örülök, hogy ezt a dossziét sikerült lezárul, lezárnunk. Áttérünk a Krinc rendelet indoklására. Messerschmitt úr, szó. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy sokan akarnak olyan részvényekbe beruházni, amelyeket jó beruházásnak tartanak. Összességében jónak tartom azt, hogy több személy vállal egyéni felelősséget az idős koráért, az időskori ellátásáért, a, az egyéni, az a magánszemélyek számára természetesen nagyon nehéz eligazodni a beruházások dzsungelében, ezért nagyon világos szabályokra van szükség az átláthatóságot és a beruházók védelmét illetően, így tudunk biztosítékokat teremteni azok számára, akik a megtakarított pénzüket akarják beruházni illetve befektetni. Tartózkodtunk egyébként a szavazás során. Simon jelentés, Messzás Mikúria a szó, követelmények a téma. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, hogy az általános problémáról beszéljek, hogy ezen a területen milyen általános problémáink vannak. Szabályokat állítunk föl a gazdaság érdekében, a szabad tőke mozgás érdekében, stb. De különösen itt az Európai Parlamentben túlságosan is a specifikus hatóságok véleményére támaszkodunk. Az amerikaiak nem fogadnak el olyan iránymutatásokat, amelyek nem felelnek meg az amerikai modellnek. Dániában azért harcolunk, hogy föntarthassuk, ami specifikusan szükséges a mi helyzetünkre vonatkozóan. Azt kell, hogy biztosítsuk, hogy a következő bizottság és a következő parlament elégséges információval rendelkezzen, és megfelelő módon tudjon föllépni. Polcsák úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben az esetben támogattam a jelentést, méghozzá azért, mert itt a 2008-as pénzügyi válság következményével foglalkoztunk, annak idején nem sikerült az összes problémát megoldanunk. Az európai bankrendszert nem stabilizáltuk véglegesen, már pedig fontos a kockázatok csökkentése, és mindezt még a részleteiben is ki kell dolgozni. Több problémával foglalkoztunk, ezek hozzá fognak járulni a célhoz. A módosítókat támogatom, az átláthatóságot szolgálják, illetve a tájékoztatás fontosságát hangsúlyozzák olyan egyénekre nézve, akik a pénzügyi ágazatban tevékenykednek. Nagyon fontosnak tartom az emelő hatást, amelyet itt bevezetünk, nem szeretnénk egy túl nagy emelő hatást egy olyan időszakban, amikor a gazdaság felmenő pályán van. Kelly úr, következő. Köszönöm a követelménye kapcsolatos irányelv jelentését megszavaztam, hiszen továbbra is kihívások állnak előttünk a pénzügyi stabilitás tekintetében. A kockázatkezelő intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a áruk és szolgáltatások mozgása a területén és a banki területen is megfelelő szabályok álljanak föl. Ez pozitívan fog hatni a KKV-kra. Támogatom azt, hogy legyen rugalma, legyenek rugalmasabbak a feltételek a KKV-k számára, támogassuk az ő növekedésüket, és így a kisebb bankokat arányos módon kezeljük a kockázati érzékenység is nagyon fontos tényező a stabilitás támogatása területén, és azért, hogy egy erős, robusztus krízis utáni európai gazdaságon dolgozzunk továbbra is támogatnunk kell a befektetést. Simon úr és a kollégák nagyon jó munkát végeztek, köszönöm nekik. Köszönöm szépen. Következő a Fernández jelentés, államkötvény fedezetű értékpapírok. Mária Szúrani a szó. Köszönöm szépen. Az államkötvény fedezetű értékpapírok valójában egy mechanizmust jelentenek, és ez teszi lehetővé azt, hogy felmérjük, hogy az övezet problémájában a övezeten belül milyen problémák merülnek fel. Például a kötvények értékpapírosítása területén, nagyon fontos felmérni, hogy ezek a vállalkozások milyen módon működnek. Ugyanakkor a görög államkötvényeket illegális módon ebből a körből kizárták. A görög vállalkozásoknak a kötvényeit is kizárták ebből a körből. Ez azt jelenti, hogy nincs uh, likvid eszközünk a görög gazdaságban. A görög gazdaságot tönkre tette a trojka. Ugyanakkor további intézkedésekre van szükség olyan országok esetén, mint Görögország például, hogy lélegzethez jussanak. A Görögország részéről mi azt javasoljuk, hogy nálunk másfajta szabályok legyenek érvényesek, és egy különleges kapcsolatot alakítsunk ki az Európai Unióval és az Euróvezettel. Köszönöm szépen! Köszönöm, Mária Szor. Következő jelentés. Karász úr és Beresz asszony a pénzügyi piaci jelentésre vonatkozóan. Biztosítás, viszontbiztosítási témák. Kelly úr, öné a szó. Sorry. I support these amendments. Támogatom az irányelv ilyetén történő módosítását. Úgy gondolom, finomítjuk ezzel az eszközökkel, együttműködési platformokat hozunk létre, amelyek elősegítik az információcserét a tagállami és európai szintű hatóságok között, ezzel előmozdítva az együttműködést és a konvergenciát a biztosítási ágazatban. Támogatom a felügyelet fogyasztóorientált megközelítését és a tagállamok közötti jobb együttműködést, Ezáltal a fogyasztók és nagyobb védelmet élvezhetnek. Úgy gondolom, a biztosítások területén létrehozandó közös piac is támogatandó. Természetesen meg kell őrizni a különböző illetékes hatóságok, európai szintű illetékes hatóságok és tagállami illetékes hatóságok között, de úgy gondolom ezt biztosítja a szöveg. Gratulálok Keresz és Beresz képviselőknek. Köszönöm. Ja. Köszönöm szépen, Kelly úr. Öné a szó újra a felbejelentése kapcsolatban. Befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete. Öné a szó, Kelly úr. Köszönöm szépen. Gratulálok Markus Ferber kollégának. Úgy, úgy gondolom, a befekteti vállalkozások prudenciális felügyeletére vonatkozó szabályok megfelelőek főként azon intézmények esetében, amelyek elbukása, csődje rendszer szintű kockázatot jelenthet az egész gazdaság számára. Úgy gondolom, nagyon jó, hogy ha egy vállalkozás olyan szinten működik, ami kockázatot jelenthet az egész gazdaság számára, akkor ugyanolyan prudenciális fegyületeknek, fegyületeknek vessük alá, mint a nagy bankokat is. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy a beruházásokat elősegítik az Európai Unióban a beruházási alapok, azonban megfelelő szabályokra van szükség, amelyek a beruházási vállalkozások üzleti környezete számára megfelelő feltételeket teremtenek. Köszönöm szépen, a kávet jelentés következik az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről az Európai Unióban. Sojdrová asszony parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Nagyon örülök annak, hogy ez az irányelv végül megszerezte a szavazatok többségét. Természetesen a átlátható és kiszámító, kiszámítható munkafeltételek nagyon fontosak a munkavállalók számára, de a munkáltatók számára is, hiszen nekik is tudniuk kell, hogy milyen információkat kell az esetleges munkavállalóknak, illetve a vállalkozásuk rendelkezésére bocsátaniuk. A háromoldalú egyeztetés során született eredmény azt hiszem kiegyensúlyozott mindkét fél számára, ezért támogattam ezt a jelentést. Mindenek előtt a munkavállalókat hamarabb tájékoztatják a jogaikról, és egyszerűbben hozzájuthatnak egy stabil munkahelyhez. A végső változat a tagállamok előírásait is támogatják, így figyelembe veszik a különböző munkaerőpiacokat, és nem jelentenek túl nagy bürokratikus terhet, ami szintén nagyon fontos. Köszönöm szépen, Zdrojevszki képviselője a szó. Köszönöm szépen, nagyon gyakran hangsúlyoztam, hogy a parlament és a bizottság igencsak késlekedtek ennél a témánál, a az 1991-es irányelvre hivatkozunk, azóta nagyon hosszú idő telt el. A munkaerőpiac ugyanakkor gyorsan és folyamatosan változik. Két ö, csoportnak szeretnék köszönetet mondani, egyrészt a tolmácsoknak, hiszen ők nem végeztek könnyű munkát a ciklus során, ezért köszönettel tartozom nekik, és természetesen a fotóriportereknek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen őket gyakran látjuk ugyan, de nem becsüljük meg eléggé, ezért a, ennek a szolgálatnak is szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen, Májer képviselője szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel támogattam ezt a jelentést. A munkáspárti képviselők a szociáldemokrata kollégákkal együtt keményen harcoltak azért, hogy újabb jogokat adjunk azoknak a munkavállalóknak, akik nulla órás bizonytalan munkaszerződésekkel dolgoznak. Együtt érzek azokkal, akik nagyon keményen dolgoznak, de nem tudják, hogy akár már holnap képesek lesznek-e kifizetni a számláikat. Ezeket a szerződéseket emellett bármilyen kompenzáció nélkül egyik napról a másikra fel lehet mondani. Európa folyamatosan változik, mert mi a szavazatainkkal javítjuk a körülményeket, egy megfelelő szabályozásra van szükség, amely a lehető legtöbbekhez elér. Yes. Köszönöm szépen, Mária úr! A tisztességes munkafeltételek az Európai Unióban, ehhez arra van szükség, hogy az EU jogszabályokat végrehajtsuk. Mindannyian ismerjük a 1991 es irányelvet, amely a megalapozta a feltételeket azon személyek védelmére, akik informális módon végeznek munkát, és azokat, akiknek korlátozott, tehát határozott munkaidejű szerződésük van. A 99-es irányelv hangsúlyozza, hogy az ilyen határozott idejű munkaszerződéseknél állandó feltételeket biztosítani, és ezeket az a cél, hogy át lehessen alakítani hosszú távú határozatlan idejű munkaszerződéseké. Például a görög tanároknak ez a helyzete gyakorlatilag túlszul eltették őket, mert helyettesítésre alkalmazták őket, folyamatosan csak helyettesítésre alkalmazták a tanárokat. A 99-es irányelvet Görögországnak végre kellett hajtania, és így ö, határozatlan idejű munkaszerződést kellett, hogy biztosítson ezen tanárok számára. Köszönöm szépen, Vamikinsz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, üdvözlöm az irányelvet, amely minimum jogokat állít fel az Európai Unióban az összes dolgozóra érvényes módon, és nagyon részletes lista is szerepel erre vonatkozóan, hogy hogyan kell a kapcsolatot kialakítani a munkavállaló és a munkaadó között. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor sokszor nem lehet elkerülni a diszkriminációt, és sokszor másod és harmadosztályú dolgozókat alkalmaznak. Ez elfogadhatatlan. Az állampolgároknak előrelátásra van szükségük a munkavállalási szerződések tekintetében. Föl kell számolni az olyan megalázó körülményeket, amelyeket jelenleg sok helyen alkalmaznak. Ez egy megfelelő lépés. Például a fizetett gyakornoki munkákra vonatkozóan is fontosak lesznek ezek a szabályok. Köszönöm. Köszönöm. Havard képviselő. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel támogattam ezt a jelentést, mert ez egy első, fontos első lépés az irányba, hogy végre felé, felismerjük a nulla órás szerződésnek problémáját, és egy első lépés az irányba is, hogy ezeknek, ennek a gyakorlatnak véget vessünk, vagy ellenőrzésük alá vonjuk azt. Fontos, hogy ugyanúgy kezeljék a munkavállalókat, teljesen függetlenül attól, hogy milyen szerződést kötöttek. Tudjuk, hogy a rugalmas gazdaság, a flexible, flexible economy itt van, a valóságunk része, és itt az ideje, hogy ezt a problémát kezeljük. Úgy gondolom, nem túlzott kérés az, hogyha valaki elvárja, hogy előrelátható legyen a munkaideje, nem túlzás nem túlzott elvárás az sem, hogyha valaki előre szeretné látni, hogy hogyan alakul majd a pénzügyi helyzete, és úgy gondolom, nem lehet megengedni azt, hogy az emberek a saját továbbképzésükért fizessenek. Ennek a badarságnak véget kell vetni. Senyor Caputo. Köszönöm, Caputo képviselő. Köszönöm, elnök úr az utóbbi években a demokratikus változások diversifikálták az aktív lakosságot. A digitalizálás támogatta azt, hogy újfajta munkaformák alakuljanak ki, új és rugalmasabb munka kapcsolatok kialakítását tette lehetővé. Négy szerződésből egy már atipikus manapság a munkafeltételek átláthatósága lehetővé teszi az összes dolgozó számára, hogy ismerjék a jogaikat, kötelezettségeiket a munkakapcsolat kezdetétől fogva. Joga lesz az dolgozónak megállapodni a munkaidőre vonatkozóan, illetve az ért előzetes tájékoztatás tekintetében nem lehet akkor fölmondani a dolgozónak, hogyha rövid az értesítési idő a órás munkaszerződéseket föl kell számolni, ez egy további előrelépés. Ma tehát egy újabb téglát helyezünk el a szociális pillér építési tekintetében, és támogatjuk a sérülékenyebb rétegeket ezzel. Köszönöm szépen. Következő jelentés, a Léner jelentés, Európai Munkaügyi Hatóság, Sodrova asszonyja szó. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Végül megszavaztam az Európai Munkaügyi Hatóság fölállítását. Ennek oka az, hogy általában nem szeretem azt, hogy felállítanak új hatóságokat, ennek ellenére megszavaztam ezt a jelentést, hiszen valójában szükséges az, hogy odafigyeljünk a európai belső piacon a munkaügyi szabályok betartására. A dolgozók kiküldetése a jelenlegi jogszabályok szerint működik, a foglalkoztatási feltételeket ellenőrizni kell, stb. Fontos a munkaügyi hatóság felállítása, ezt hatóságnak nevezzük, de inkább ügynökségként fog működni. Az a fontos, hogy ne legyenek átfedések ezen hatóság és más ügynökségek munkája között. Ezért a végrehajtás fontos lesz ezen a területen is, az Európai Parlament nyomonkövetése hasonló módon fontos. A, szeretném, hogyha a székhely egy új tagállamban lenne, és természetesen Szlovákiát támogatom a tekintetben. Köszönöm szépen, Pálmer képviselő. Túl sokak számára a gazdaság a konzervatív kormány alatt nem működik, és ezt a Midlands térségében látom, bizonytalan munkaszerződések, a munkanélküliség egyre inkább nő. Vannak olyan pártok, amelyek számára az elmúlt, amelyek számára a következő hetekben nem lesz semmi mondandó ezzel kapcsolatban, de a parlament a bizonytalan munkavállalással, az alacsony bérekkel, a kizsákmányolással, illetve a nullaórás munkaszerződésekkel szemben fel tud lépni. Tehát, hogyha az emberek néhány hét múlva szavaznak, akkor olyan képviselőket választanak, munkáspárti képviselőket, akik konstruktív és pozitív módon tudnak e célokhoz hozzájárulni, elkötelezetten dolgozni az Európai Parlamentben az egyenlőtlenségek ellen, és biztosítani tudjuk minden közösség számára, független attól, hogy a Brexit kapcsán hogyan szavaztak, számukra biztosítani tudjuk a képviseletet itt a parlamentben. Köszönöm szépen, Zdrojevski képviselője szó. Ami az Európai Munkaügyi Hatóságot illeti, a mobilitásról beszéltünk ezzel összefüggésben. Az elmúlt ciklus során a mobilitás kétszer akkora horderejű. Ez azonban azt is jelenti, hogy számos problémát ezen időszak alatt nem sikerült megoldani. Ebből az alkalomból azonban szeretnék a képviselőcsoportomnak, a néppártnak az elmúlt öt évért köszönetet mondani. Az együttműködés nem volt mindig könnyű ezen időszak alatt, de nagyon örömteli is volt egyben számomra. Camille Maynek köszönöm az együttműködést, a remek együttműködést, és Wrocław kollégáknak is, ugyanis nagyon sokat dolgoztak, és nagyon komoly segítséget nyújtottak számomra. Köszönöm szépen, Marias úr következik. Köszönöm szépen. Az Európai Unió Az Európai Unió szempontjából szerintem nem olyan jó ötlet létrehozni egy európai munkaügyi hivatalt. Ehelyett az Európai Uniónak arra kellene odafigyelnie, hogy az eddig meghozott jogszabályokat betartják-e. És be kellene perelni azokat a tagállamokat, amelyek nem tartják be a szabályokat. Az 1990 per 70-es szabályt például nem tartják be a tagállamok. Ahogyan az előttem szóló is elmondta, ezt az irányelvet most Görögországnak is alkalmaznia kell. A munkavállalók azonban, az egynegyede azonban nagyon törékeny munkakörülmények között tengődik, és gyakorlatilag zsarolható a munkaadók által. Elfogadhatatlan, hogy a munkavállalók állandóan nyomás alatt legyenek, azt illetőleg, hogy kapnak-e hosszabbítást, vagy nem, végleges megoldásra van szükség. Mamikins képviselő. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Munkaügyi Hatóság egy régóta tervezett intézkedés, amelyre szükség van, hogy kiteljesítsük a szociális pillért. Garantálni kell a munkavállalók szabad mozgását, és azt, hogy az Európai Unió egész területén ugyanazok a jogok illessék meg őket. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy ez a munkaügyi hatóság egyfajta tájékozódási pontként működjön. A jelenlegi tervek szerint tájékoztatást nyújt a munkavállalói mobilitásról, de továbbra sem segít a polgároknak abban, hogy megoldják a munkával kapcsolatos problémáikat. A munkahogyi hatóságnak uh, úgy gondolom olyan eszközöket kell adni a kezébe, amelyekkel biztosíthatja a jogszabályok betartását, és amelyel biztosíthatja, hogy az EU-s szabályozás nem növeli a munkanélküliséget. Elsősorban azokra a közép- és kelet-európai országokra gondolok, ahol a munkanélküliekre vonatkozó szociális védelmi rendszer még mindig nem adekvát. Fontos, hogy az új szociális pillérnek ez is része legyen, és garantálni kell, hogy a magas standardok ne vezessenek oda, hogy a vállalkozások tönkre, és, tönkre menjenek és munkahelyek vesszenek el. Dél képviselő. Köszönöm, elnök úr! A szociálpolitika továbbra is egy fontos területe a kormányok szemében, ugyanúgy, ahogy a társadalombiztosítási rendszerek is azok. Nem támogattam ezt a szöveget, nem csak azért, mert nem értek egyet azzal, hogy újabb és újabb európai szerveket, intézményeket, hatóságokat hozzunk létre. Azért sem támogattam, mert tartok tőle, hogy egy ilyen ügynökség beavatkozik majd az egyes tagállami szabályozásokba, és megpróbálja befolyásolni az egyes társadalombiztosítási rendszereket. Ez úgy gondolom meghaladná az európai kereteket, nem az Európai Unió kompetenciája ez. 28, illetve hamarosan 27 különböző tagállami gazdaságról beszélhetünk, vannak relatív gazdag, relatív szegény országok, nem lehet egyetlen egy kalap alá venni ezeket a tagállamokat, ezért ezt nem tudtam támogatni. Köszönöm szépen, az ülés berekeztem, és 15 órakor folytatjuk.